Good afternoon, colleagues. Tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy nem kell használnom a kalapácsot, elkezdhetjük az ülést, anélkül is. Folytatva tehát a ma délelőtti szavazást, amikor egy kábítószerekkel kapcsolatos jelentésről szavaztunk. A 2017-es jelentést vitatjuk meg az európai kábítószer helyzetről, és a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjának igazgatója Alexis Kószték fogja ezt ismertetni. Ezt június 6-án tették egyébként közzé, és áttekintést ad az európai drog helyzetről a 28 tagállamban, Törökországban és Norvégiában. Ez a 2017-es statisztikai anyag, valamint a drog jelentés kiegészíti magát a jelentést, amelyet papírformátumban közé is tettünk. Először is a vendégünknek adnám meg a szót, hogy röviden ismertesse ezt az anyagot, azt követően pedig a képviselők, így többes számban, most már használtuk többes számot, a képviselők kapnak szót, a koordinátorok, és Bóni úr az előadó, és Kosték úr, Kosztil úr ismertetője után meghallgatjuk őket, önnek pedig 10 perce van, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntöm önöket, tisztelt kollégák, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon ismertethetem önökkel ennek az új jelentésnek a fő pontjait, ezt csak most két napja tettük közzé. Ahogy az elnök úr is megjegyezte, nagyon fontos csomagot dolgoztunk ki, információkat tartalmazó csomagot, a jelentést egy részletes statisztikai adatokat tartalmazó anyag kíséri, a statisztikai közlemény, és így dióhéjban áttekintést kaphatnak a nemzeti helyzetről a tagállamokban. Sokkal grafikusabb és könnyebben olvasható ez a formátum, mint korábban, és a jelentés tartalmaz egy részt is, amelyben láthatják, hogy az önök hazája hol áll európai kontextusban. Ugyanígy szeretném megragadni ezt a lehetőséget, és megköszönném a tagállamoknak, a fókuszpontoknak azt az információt, amelyet adtak az európai intézményeknek is, amelyek együttműködtek velünk. Nyilván tudják, illetve emlékeznek arra, hogy az MCDDA a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatának elnöki tisztét tölti be ebben az évben. A bel- és igazságügyi ügynökségek igazgatója Polgárként szeretném én is szolidaritásomat kifejezni a közelmúltban megkövetkezett londoni merénylet áldozataival, és jelezni szeretném, hogy mindent megteszünk, hogy hozzájáruljunk az európai állampolgárok biztonságának növeléséhez, és a lehető legjobb szolgáltatást kívánunk nyújtani a bizottságnak és a tagállamoknak. Melyek a fő pontjai ennek a 2017-es drog jelentésnek? Öt pontra helyezném a hangsúlyt, de természetesen állok rendelkezésünkre, mennyiben további kérdéseik vannak. Az öt fő változás jelenleg ez a túladagolás következtében bekövetkező halálesetek növekedésével kapcsolatos. Harmadik ez a harmadik év, hogy növekvő tendenciát mutat ez, új szintetikus ópiátok. A harmadik van egy olyan téma, az új pszichoaktív anyagok témája, amelyel az Önök szakbizottsága is többször, foglalkozott. Szeretném megköszönni az Önök bizottságának azt, hogy ilyen nagy többséggel megszavazták a jogalkotási csomagot ma délelőtt ez alapján folytathatjuk a munkát, és küzdhetünk az új pszichoaktív anyagok ellen. A negyedik megállapítás az, hogy az elmúlt két év során megállapíthattuk, hogy a kokain hozzáférhetősége növekedett, javult, és a kannabisszal kapcsolatos tendenciák. Összevetjük az Európai Unió és az Egyesült Államok helyzetét. Ahogy említettem, ami a túladagolással kapcsolatos haláleseteket illeti, ez már a harmadik év, hogy növekvő tendenciát mutat, 6%-os növekedés figyelhető meg a tavalyi évhez képest, és ami lényeges, amit érdemes hangsúlyoznunk, az az, hogy a legtöbb ilyen haláleset a heroinnal és egyéb ópiáttal hozható összefüggésbe alkohollal és benzodiazepinnel, amit szintén láthatnak a grafikonon, zölddel megjelölve, az az, hogy annak ellenére, hogy a heroin és az opiátok terjedtsége növekszik, egyre inkább előregedő az a társadalmi csoport, amely ezeket használja. Itt azonban azt láthatjuk, hogy ha 2014 és 15 közti adatokat vetjük össze, akkor minden korcsoportban növekedés figyelhető meg. Ami szintén lényeges, az elmúlt évek során változás történt e tekintetben. Hogyan tudjuk jobban kezelni ezen túladagolással kapcsolatos eseteket. Így gyakorlatilag két beavatkozási lehetőség nyílik, egyfelől elkerülhetjük ezen túladagolásokat, másodszorban pedig biztosíthatjuk, illetve meg kell találjuk annak a módját, hogy túladagolás esetén az érintettek ezt túléljék. Az első lehetőség természetesen a kezelés, illetve ezt is alátámasztják bizonyítékok, Európában kb. 630 ezer ember vesz részt ilyen OST programokban. A másik kérdés pedig, ami egyre jelentősebbé válik, és ezt nyilván jobban megértik, amikor majd áttérek az új szintetikus anyagokra, az az, hogy jobban tudunk reagálni, és túladagolás esetén az új a több olyan szobát is megnyitottak Európa szerte, amely túladagolás esetén használt, egyre inkább használják ezeket a különböző tagáramokban és más országokban, Kanadában is. Ez egy olyan eszköz, amelyet most gyorsan bevetünk, hogy az ópiummal opiummal kapcsolatos túladagolásokkal szemben fellépjünk. Az OST gyógyszerek esetében is, ha megállapítjuk, hogy a metadon vagy más hasonló anyagok okozzák a túladagolást, ez egy kulcsfontosságú része a nemzeti stratégiáknak. És áttérünk most a második megállapításra, az új szintetikus ópiátok, ez egy egyre nagyobb egészségügyi fenyegetést jelent. 25 új szintetikus anyagra figyeltünk fel 2009 és 2016 között, de csak tavaly 8-at sikerült azonosítanunk. Ezek rendkívül erőteljes anyagok más termékekben is jelen vannak, ami az intoxikáció kockázatát megnöveli. És az egyik ilyen anyag az egyik legproblematikusabb is, ha fogalmazhatok így, ez a fentaninok anyaga. Itt olyan anyagokról van szó, amelyek rendkívül erősek, ezeket gyógyászati célból használják be, fájdalom csillapítás, illetve anesztézia érzéstelenítés céljából. Az európai korériasztási rendszerhez többet bejelentettek a tavalyi év során, a kockázatértékelés is elkészült, és csak ebben az évben három új anyag vizsgálata folyik. Ezen anyagok nagyon fontosak azért, mert az elmúlt két-három év során nem csak fentanilként figyeltünk fel ezekre, hanem más anyagokkal, mint a heroinnal vagy a kokainnal való vegyület formájában is megjelentek. Tehát olyan személyek is használták ezt, akik nem kifejezetten ezt vásárolták meg, tehát nagyon jelentős a kockázat az Egyesült Államokban és máshol is, más országokban is. Gyakran zenészek, színészek is túladagolás áldozatává váltak, anélkül, hogy gyakran tudták volna, hogy igazából amit fogyasztottak, tartalmazott fentanint. Ezen anyagok gyakran 300-szoros hatása 300-szoros a morfiuménak, tehát a mérgezés kockázata is nagyobb. A harmadik megállapításunk pedig az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos. Említettem, hogy kevesebb anyagot azonosítottunk, de ennek ellenére a, rendek, a hozzáférhetőségük továbbra is nagyon magas. 2014-ben, 2015-ben 98-at fedeztünk fel, azóta pedig 16-ot. Természetesen egyéb tényezők is befolyásolják ezt a csökkenést, például azt, hogy az Európai Unió és más országok is jogalkotási intézkedéseket foganatosítottak, ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy Kínában is a jogszabályok hozzájárultak a csökkenő trendhez. Ami azonban fontos, amit meg kell állapítanunk, az az, hogy noha az anyagok száma csökkent, ezt negatívan kompenzálja az a tény, hogy a piacon megjelenő anyagok most gyakran sokkal veszélyesebbek és erőteljesebbek, mint korábban. Ha megnézzük a tavalyi statisztikákat, több mint 620 anyagról volt szó, de 2016-ban 423 anyag volt jelen a piacon, az év valamelyik szakaszában. Tehát itt nem csak az a fontos, hogy tudjuk, melyek az új pszichoaktív anyagok, ezek nem pusztán megjelennek a piacon, majd eltűnnek onnan, hanem nyomon kell követnünk ezeket az anyagokat, és ebből is látható, hogy az önök által hozott döntés, amely által a monitorozást támogatják, mennyire fontos. Van egy új jelenség is, van egy kiadványunk, amelyet egyébként a kirekesztett társadalmi csoportok esetében megfigyelhető magasabb kockázatról szól. A katinon használata, ez egy az ópium használók által alkalmazott stimulá, stimuláns anyag, egy másik csoport, a hajléktalanok csoportja, ők gyakran szintetikus kanabinoidokat használnak, azért mert ezek általában olcsóbbak, és a börtöni, a börtönben a fogvatartottak körében is egyre nagyobb a kockázat. Említettem a kokaint, ezzel kapcsolatban az elmúlt két év során azt állapítottuk meg, hogy különböző mutatók tanúskodnak arról, hogy a hozzáférhetősége mennyire növekedett és általában tisztább is, mint korábban. Az egyetlen kérdés, amelyet egyelőre meg kell vitatnunk, és ez különös figyelmet érdemel most és a következő években is, az az, hogy a rendelkezésre állás szempontjából ez a növekedés, ez vajon a fogyasztás terén is növekedést eredményeze majd. Erre még nincs válaszunk, de azt már tudjuk, hogy egyes országokban és városokban, a dél- és nyugat-európai országokban megfigyelhettük a kokain maradványok jelenlétét a szennyező a, a szennyvízben. 22 város esetében tapasztaltuk, hogy a kokain maradványa jelen volt. A cannabis esetében pedig, ez még mindig az, az a kábítószer, amelyet élete során legalább egyszer a legtöbb európai állampolgár kipróbált, 87 millióan ebben az esetben, a felnőttek több, általában egy száz, gyakorlatilag egy százaléka napi szinten használja, ugyanakkor a nemzeti tendenciák és az előfordulás eltérő. Az EU-n kívüli politikákat is megvizsgáltuk, és ez az új riasztási rendszer most egyéb kérdésekre is ki fog térni. Ez a tényszerű információ szempontjából egy nagyon fontos forrás, mert információt szolgáltat arról, hogy az unión kívüli helyzet milyen. A cannabis kapcsán még elmondhatjuk, hogy amit eddig megállapítottunk, hogy a diákok körében való használat a fele az Egyesült Államokban megfigyelhető rátának, és gyakorlatilag stabil, az Egyesült Államokban és Európában egyaránt. Amit szintén tapasztaltunk, az az, hogy az alkohol használata kétszer akkor Európában, mint az Egyesült Államokban, és Európában a dohányzás aránya négyszerese az Egyesült Államok beli aránynak. A grafikomból az is kiderül, hogy az elmúlt évek során az alkohol fogyasztása mindkét térségben csökkent, a dohányzás esetében ugyanez mondható el, tehát most jobban meg kell értenünk, hogy melyek azok a tényezők, amelyek ehhez hozzájárultak, milyen fellépések járultak ehhez hozzá, és hogyan tudjuk ugyanezt elérni a kanabisz fogyasztás terén is, hiszen láthatjuk, hogy a kanabisz használata tartósan magas szinten áll. Következésképpen azt mondhatjuk el, hogy nagyon is dinamikus a drog helyzet, a piac rendkívül ingadozó, és aktív, proaktív, nagyon sok változás következik be gyorsan Ugyanúgy azt tapasztaltuk az elmúlt 20 év során Európában, hogy jelentős eredményeket sikerült elérni, főleg a közegészségügy terén. Figyelembe kell vegyük, hogy az a HIV fertőzések aránya a legalacsonyabb az utóbbi 20 évben Európában, ugyanakkor a kábítószer összefüggésbe hozható elhalálozások aránya magas. Röviden érintettük az új pszichoaktív anyagok piacát is, újnak számít, hogy nagy kockázatú anyagok jelentek meg a piacon, és az elmúlt két évben első alkalommal tapasztalhattuk a felmérések során, ez korábban nem volt elmondható, de most látjuk, hogy a fiatalok körülbelül 4-6 százaléka jelezte, hogy bizonyos időközönként használ ilyen anyagokat, tehát a kockázat még mindig fennáll és vannak új szintetikus opiátok és fentaninok, amelyek szintén fontosak, és az utolsó dián azt hiszem, hogy mindenképpen szükséges, hogy hatékonyabbá tegyük a fellépést, az együttműködést. A mai szavazás eredménye ehhez hozzájárul, és az új biztos is majd bejelentette az új cselekvési tervet, amelyet remélhetőleg még az elnökség végéig sikerül elfogadni. Ez nagyon fontos lesz, és ami engem illet, szeretném jelezni, hogy a megfigyelő központ továbbra is elkötelezett amellett, hogy támogatást adjon a tagállamoknak, az uniós intézményeknek, hogy hozzájáruljunk egy biztonságosabb és egészségesebb Európához, és az utolsó diát kérném még egyszer – hogyan járulunk mi eh, hozzá egy biztonságosabb eh, és eh, egészségesebb Európához, egy tájékozottabb és megalapozottabb drogpolitika által. Köszönjük szépen, és örülünk annak, hogy itt most ezen alkalommal több ide volt, mint legutóbb. Legutóbb sajnálatos módon nem volt elég időnk, de hát most igen, csak kimenítő vezető tudott tartani. Lássuk, hogy van-e valaki, aki szót kér. Azt hiszem, hogy mind a két képviselő, aki jelen van, szót kaphat. Elsőként Bóni úr. Thank you very Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt az eh, átfogó beszámolót. fontos a kábítószerekkel kapcsolatos trendek, jelenségek megértése. Természetesen a túladagolásból származó halálesetekkel kapcsolatos aggodalom, minket sem kerül el, ezzel kapcsolatos tendenciák elég világosan látszanak. Azt hiszem, hogy jobban végig kell gondolni, hogy hogyan kívánunk erre reagálni, főként a tagállamok szempontjából. A tájékoztatás nagyon fontos lenne, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, hogy mennyire veszélyes kábítószert fogyasztani. Új jelenségekkel tisztában kell lennünk, és azzal is, hogy a tagállamok szintjén eh, társadalmi jelenségeket is meg kell, le kell reagálni. Említette a börtönöket, a hajléktalanokat, a fiatalokat, kannabisz használat eh, terén. Amerikában némi pozitív tendencia tapasztalható, de az Európai Unióban egyre többen fogyasztanak cannabis termékeket. Egyértelmű stratégiával kell rendelkeznünk a tekintetben, hogy hogyan készítjük fel az embereket az új fajta kábító szerekre. A kokain egyre nagyobb, egyre könnyebben beszerezhető, tehát itt bizony nem csak a, a felvilágosítással kell foglalkozni, hanem az Európolnak is a rendőri szerveknek egyes országokban erre le kéne csapniuk, hiszen ez nem a felhasználók oldaláról közelítendő téma, főként a kokain felhasználás esetén. Ha egyre könnyebb hozzáférni, ez nyilván azt jelenti, hogy ez egy növekvő piaca, és ezért a bűnözők egész egyszerűen jobban rának megéri nekik ezzel foglalkozni. Tehát jó lenne, hogyha a rendőrség határozottabban felépne, és hogyha konkrétabb eredményeket tudnának felmutatni. A pszichoaktív, új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban a rendelkezésre elérhetőség, a beszerezhetőség még mindig igen magas. Talán a 2014-es csúcshoz képest kicsit javult a helyzet, ugyanakkor 66 új pszichoaktív anyagot regisztráltak az elmúlt 12 hónap során. Hát éppen ezért úgy érzem, hogy a parlament által javasolt megoldást érdemes lenne valahogy előmozdítani. érdemes lenne azt is végig gondolni, hogy mik a hatékonysági faktoraink. Nos, az előző ...36-38 hónapról beszélünk, amikor is a tagállamok gyorsabban kezdik végrehajtani bizonyos eh, anyagok betiltásával kapcsolatban. Persze beszélhetünk erről, de hát ez már rögtön rövidebb, kevesebb idő, mint amiről beszéltünk. Kérdés tehát. Ö... Eh, egy kezdeti jelentést mindenképpen el kellene készíteni. Azt hiszem, hogy az új megoldás egyik előnye pontosan az, hogy ha lesznek jó jelzések, és így bizonyos pszichoaktív anyagok betiltása minden tagállamra vonatkozik majd. Nem fordulhat az elő, hogy egyes tagállamokban betiltják, másokban pedig nem. Az utolsó pont pedig a jövőre vonatkozik. A 2025-re előre vetített stratégia kapcsán, hiszen el kell kezdenünk a 2020 utáni költségvetés kérdésén is gondolkodni. Ehhez azonban szükség van megfelelő finanszírozási forrásokra is. Röviden tehát promóció, a felvilágosítás, az új jelenségek ellen fellépés, például hogy kokain nagyobb mértékben rendelkezésre mit lehet tenni annak érdekében, hogy a pszichoaktív anyagokkal szemben jobban felvessük a part. Köszönöm, köszönöm harcot, köszönöm szépen. Mr. and Mr. please. Köszönjük, Boni úr, Coelho úr következik. Köszönöm szépen. Nem szeretném megismételni azt, amit Boni úr már elmondott. Mindössze szeretném jelezni, hogy milyen kitűnő munkát végez Gocil úr az, az ügynökség élén. Nagyon szintetikusan ismertette az öt fő aggályt, és az éves jelentések minősége nagyon fontos. Ezek most első alkalommal nagyon jól lettek összefoglalva, és nagyon hasznos információkat tartalmaznak országonkénti összpontosítja, hogy milyen információk a legfontosabbak, mint ezt nagyon hasznosnak tartom, például hazán Portugália esetében is említett elemezte a tendenciákat, illetve az aspekt, a pozitív és negatív aspektusokat. Talán ami leginkább sokkolt engem az az, hogy növekedett a börtönökben a különböző kábítószerek használata. Ezeknek az eseteknek az előfordulása növekedett, ezen pedig mindenképpen el kell gondolkodnunk, hiszen ez egyre inkább, ez sokkal inkább a tagállamok hatásköre, mint az Európai Unióért. Ugyanakkor a szakbizottságunk a börtönök vonatkozásában erre is oda kell, hogy figyeljen. Gocil úr azt is ismertette, hogy a túladagolás következtében bekövetkező halálesetek száma növekedett. Azt szeretném tudni, hogy a megfigyelő központ mivel magyarázza, a túladagolás miatti halálesetek növekedését. Növekedett a fogyasztás a kemény drogok esetében, vagy a kábítószerek tisztasága romlott, esetleg ezzel magyarázható vagy a kábítószer kereskedelemre vonatkozó intézkedések nem hatékonyak, vagy nem hatékony a kábítószer fogyasztás megelőzése, tehát hogyan elemzi a kiváltó okokat a megfigyelő központ, mi az, ami meghúzódik a túladagolás miatti halálesetek megnövekedésében. És végezetül még valami, ami nem kapcsolódik ehhez a jelentéshez, ez egy olyan gondolat, amely szerintem egyre inkább releváns. Avramopoulos biztos említette, hogy milyen pénzügyi értéke van ennek az üzletnek, a kábítószerkereskedelemnek, a szervezett bűnözésnek, amely kapcsolódik ehhez, és erre Borni úr is felhívta most a figyelmet. Ez egyfajta ösztönző erő, hiszen a fogyasztás nagy részét a gyors haszont megszerzésének lehetősége serkenti, és úgy tűnik, hogy egyre egyértelműbb, hogy az elnyomó politikák nem tudják megoldani ezt a problémát. Portugáliában egyébként jó eredményeket értünk el az általunk meghozott intézkedésekkel, ezek talán bevált gyakorlattá válhatnak, és talán más országok esetében is hatékonyabbá tehetik a kábítószer fogyasztásani küzdelmet. Thank you, Mr. Coelho. Köszönöm szépen, Koél úr, és akkor visszaadom a szót Koctin úrnak. Kérem válaszoljon a kérdésekre, illetve amennyiben vannak záró megjegyzései, tegye azt meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, én is köszönetet mondok Boni úrnak, illetve Koél úrnak. Um, megpróbálom elkerülni, hogy ismét egy átfogó prezentáció adjak válaszként, de rendelkezésükre állok a későbbiekben, hogyha lennének még kérdéseik. Először is, ami Boni úr kérdését és megjegyzését illeti a kokain rendelkezésre állásáról, illetve a fogyasztás növekedésről. Nos, hét indikátor, különböző indikátor mutat rá arra, hogy nagyobb mértékben hozzáférhető a kokain az európai piacon. Ez nem jelenti a fogyasztók számának a növekedését azonban, ezt figyelemmel követjük. Szeretném elmondani, hogy emellett, és ugye megemlítette a Europol szerepét, a rendőrök szerepét. Nos, először is szeretném megjegyezni, hogy a megfigyelő központ és a Europol szoros együttműködésben dolgozik. A Europol az első olyan ügynökség, amelyet hivatalosan is meglátogattam, amint hivatalba léptem és az együttműködési egyetértési nyilatkozatot most fogjuk frissíteni. Közösen a Europollal együttműködtünk akkor, amikor a szokta jelentést közreadta a Europol, Ebben van egy nagyon fontos rész, amely a drogokkal foglalkozik. Ezen kívül tavaly a, az európai drogpiacra, kábítószerpiacra vonatkozó jelentést is elkészítettük a Europol-lel karöltve. A Kozinak adott információ alapján azt mondhatom, hogy valószínűleg egy prioritást fogalmazunk meg, nem pedig kettőt. Ez viszont minden kábítószere kitér majd. Azt hiszem, hogy technikailag ez egy jobb megoldás, és lehetővé teszi azt, hogy amikor a tagállamok az akciótervet megvalósítják, akkor a kozival való együttműködés keretében minden kábítószer ugyanolyan prioritást élvez majd. Ez az első megjegyzésem. A második pedig az új pszichoaktív anyagokra vonatkozik. Nos, azt hiszem, hogy az új jogszabály, amikor életbe lép, azt az eredményt fogja hozni, hogy csökkenteni tudjuk a ellenőrzési intézkedések megvalósítására szükséges időt 12 hónapról 6 hónapra csökkentjük. Ezt ez azt jelenti, hogy amint megszületik egy döntés, hogy ellenőrizni kell valamelyik anyagot, akkor a döntés és a hatályba lépés között eltelt idő sokkal rövidebb lesz. Ez szerintem egy nagyon fontos előrelépés, illetve segít abban is, hogy visszatérjünk valamire, amit már 97-ben az első közös fellépéssel meg akartunk valósítani. Föltették a kérdést, hogy mire van szüksége a megfigyelő központnak ennek megvalósításához. Nos, a válasz eléggé egyértelmű, rövid, táron, rövid távon a 2017-es költségvetést illetően a bizottság javaslatot tett arra, hogy egy kisebb további költségvetéssel megerősítse a megfigyelőközpont um, adatbázisát, ez egy két-három éves időszakot fog felölelni. Ez azt jelenti, hogy további forrásokat kaptunk, és ezáltal elvégezhetjük a munkánkat, és valóban megbírkozhatunk az előttünk álló kihívással, azaz a drogfogyasztás növekedésével. Ezt támogatta a szakbizottság, a bizottság, illetve a tanács is. Tehát azt mondhatom, hogy készen állunk és megvannak e a szükséges erőforrásaink. Hogyha középtávra tekintünk, akkor ott már vannak kérdőjelek, hogyha nem is negatív a véleményem. Tisztelt elnök úr, tudom, hogy nem mi vagyunk az egyetlen ügynökség, akivel dolguk van, de azt is Tudjuk, hogy más ügynökségek sokkal nagyobb költségvetéssel dolgoznak, Nekünk tehát minél hamarabb és minél pontosabb látnunk kell, hogy hogyan is alakul majd a jövő a Brexit után, hiszen a többéves pénzügyi keretet érintheti a Brexit, és ez bizony kritikusan érintheti a, a különböző ügynökségek ügynökségeket, nem csak a legnagyobbakat, hanem főleg azokat, amelyek kisebb költségvetéssel dolgoznak, hiszen ez közvetlenül az operatív kapacitásra lehet hatással. És végül, ami a stratégiánkat illeti, Nos, itt van egy nyomtatvány a kezemben, ezt örömmel adom át a szakbizottság elnökének, tessék uram. A megvalósítási fázis első évében járunk, és belső átalakítás is folyik, illetve annak az első lépése. Aztán Coelho úr kérdésére válaszolni. Ez is köszönhet mondok a pozitív, pozitív megjegyzésekért, illetve a támogatásért. Nagyon örülök annak, hogy tetszett az ország drogjelentés, amelyet készítettünk, hiszen ez nagyon jól rámutat arra, hogy új munkamódszereket próbáltunk föltárni a megfigyelőközpontban. Különböző főosztályokból 5-6 kolléga dolgozott együtt, és azt hiszem, hogy büszkék lehetünk az eredményre. A cél pedig az volt, hogy minden ügyfelünket kiszolgáljunk, és önök, az Európai Parlament szakbizottsága nagyon fontos ügyfelünk, tehát örülünk annak, hogyha elégedettek ezzel. Nos, látom, hogy itt inkább a tagállami hatáskörről beszélünk, nem pedig az Európai Unió, Unió hatásköréről ami a börtönök kérdését illeti. Itt nem csak a kábítószerfogyasztás, hanem a radikalizációs problémát okoz. Azt hiszem, hogy itt több téma keveredik, átfedés van a különböző területek között, tehát összefogásra van szükség. Ugyanakkor senki nem rendelkezik egyértelmű meg, megoldással. Azt hiszem, hogy erőt és erő, időt és erőforrást kell szánnunk arra, hogy megtaláljuk a megoldást. A megfigyelő központ továbbra is nyomon követi majd a fejleményeket. Amely pedig az MPS-t illeti, nos, szerintem ez benne van a piacsal foglalkozó fejezetben is, a jelentésben. A szintetikus kanabiodik annyira kicsik, annyira koncentráltak, hogy nagyon nehéz detektálni őket. És végül az utolsó kérdés, illetve megjegyzés a túladagolásra vonatkozott illetve a piacra. Nos, ami a túladagolást illeti, szerintem itt sincs egyértelmű csodaszer megoldásként. Tudjuk, hogy a nemzeti szintű változások hátterében a mérés, illetve a feljegyzésekben történő változás áll a háttérben. Különösen, hogyha az MPS-re gondolok, vagy az új szintetikus ópiátokra, akkor azt mondhatjuk, hogy nem mindig ugyanolyan formában regisztrálják a halálesetek hátterében levő okokat, vagy nem mindig ugyanolyan elemzés történik. Ez azt is maga után vonja, hogy az emberek nem egyfajta kábítószert használnak, hanem többfélét egyszerre. Ez is nagyon fontos szerepet játszik a túladagolásban, illetve a halál esetekben, illetve egyre több esetben a fentanint keverik más hatóanyagokkal, és ez is komoly problémát jelent. Ezen kívül, ami a drogtesztetket illeti, azok, akik életüket veszték túladagolás miatt, és metadont vagy más orvosi anyagot használnak, ezek legtöbbször olyan személyek, akik nem állnak kezelés alatt. Tehát az egyik oldalról a kezelésre vonatkozó iránymutatásokat javítani kell, de a másik oldalon azt látjuk, hogy még nem fettük le, mindössze 50%-ban fettük le az igényeket. Bizonyos országokban elérjük az 50%-ot, mással 15-25%-ot a kezelésekre vonatkozó iránymutatás tekintetében. Ami pedig a piaci értéket illeti, ez 24 milliárd, 24, 25, 30, 31 milliárd közé tehető. Avramopoulos biztos úr megemlítette azt, hogy ez egy nagyon fontos elem. Rámutat arra, hogy ha nem is látjuk azt, hogy az emberek az utcán vesztik el életüket a kábítószerfogyasztás miatt. Mégis egy nagyon fontos piacról van szó, de azt is tudjuk, hogy valószínűleg ez egy alulbecsült érték. Azon vagyunk, hogy föltárjuk a pontos adatokat, és a következő időszakban majd beszámolunk önöknek egy pontosabb becslési értékről. Ez egy tavalyi érték, arra számítok, hogy a közös piaci jelentés 2019-ben már pontosabb adatokat mutat majd. Köszönjük szépen Coelho és Boni kollégáknak is, és Kozdél úrnak is. Érdekes és fontos vita volt ez. Köszönöm, hogy időt szakított ránk, és minden jót a további munkához is. Kedves kollégák, 16-os napirendi ponttal folytathatjuk. Itt van minden vendégünk. This will be a presentation by Mr. Manuel Navarrete, head of the European... Manuel Navarrete, a terrorizmus elleni küzdelem európai központja vezetője, a kulcs előadónk. Kérem fáradjon a pódiumra. Good afternoon. Please have, please have a seat. Thank you. So colleagues, Europol has been producing... Kedves kollégák, az éves jelentését elkészítettek 2007 óta, mint minden évben a TESZAT e jelentést. A jövő héten kerül nyilvánosságra, hozzák nyilvánosságra a végső jelentést annak véső formájában. Addig is, amíg olvashatjuk a szöveget, Manuel Navarrete, a terrorizmus elleni küzdelem Európai Központjának vezetője fogja ismertetni a legfontosabb um, I've just been advised the first, Csütörtök délután van, nehéz hét volt. A webstreamen nyilván figyelemmel követik a mai ülésünket, amíg egy pár kollega esetleg megérkezik, öt perc kávészünetet elrendelek, hogy tényleg ne képviselők nélkül kelljen ezt lefordítani.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 Okay, I'm soldering on. Um, so we've waited and more... Vártunk. Képviselők nem jöttek, csak néhány egyéb érdeklődő. Azért ez is siker, fél siker. Állítólag lesz egy képviselőnk is, aki 5 perc múlva csatlakozik hozzánk. Még 5 perc? Megvárjuk. Okay, we, we have some members who are joining us for this item, so I'm just going to pause. Szeretném üdvözölni a néppárti koordinátort. Van tehát egy képviselőnk, egy képviselőnő, képviselő asszony, akinek jelenlétében folytathatjuk az ülésünket. A legtöbb szakbizottság havonta ülésézik, mi jellemzően hetente ezért van, ennek tudom be azt, hogy ma délutánig hát eh, nem éppen tömött sorokról számolhatunk be itt a mai ülésen. És egy újabb koordinátor és tapasztalt képviselő érkezik. Nem eh, kilóra mérik a tudományt, ahogy azt szoktuk volt mondani, tehát a minőség számít E, nem a mennyiség. Próbálom bettől kitölteni az időt. Amikor az emberet, embert e, szakbizottsági elnökként saját kollégái kinevetik, akkor tudja, hogy valami baj van. Köszönöm Natalinak is, hogy itt van. Alapvetően mindenki időben van, mert háromra volt kiírva ezen a napi pont, egy kicsit e, szokás eltérő módon előre szaladtunk ezért. Újra üdvözlöm Navarette urat, a terrorizmus elleni küzdelem Európai Központjának vezetőjét, az Európoltól. Korábban akartuk kezdeni, de hát beváltuk a képviselőket. Az Európollal nagyon jó az együttműködésünk. Valóban rendszeresen elátogatnak hozzánk pár évvel ezelőtthöz képest. Sokat javult a helyzet. Nagyon intenzív hét volt ez, több okból is. Nagyon sűrű a programja mindenkinek, ezért külön köszönöm, hogy időt szakított ránk. Neveret úr nyilván megpróbálja egy rövidebben felvezetni ezt a témát. Az Európol ezt az éves jelentést, TESZAT jelentést 2007 óta minden évben elkészíti, amely áttekintést ad a terrorizmussal kapcsolatos helyzetről Európa szerte. Az elkövetkezendő hetekben fogják véglegesíteni a 2017-es jelentést. Tehát Navarrete úr ennek az terrorizmus elleni európai központnak a vezetője. A jelentést most felvázolja nekünk. Köszönjük, hogy itt van, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek szép jó napot kívánok! és azoknak is, akik az interneten követik nagy számban ezt az ülést. A e TESZAT 2017-es jelentése, mint nyilván azt tudják, a 2016-os évre reagál. Ez a tizedik, eh, tí, ilyen jelentés tizedik évfordulóját ünnepeljük annak, hogy elkészül ez a jelentés a, tavaszi, a tavalyi év adatait, tendenciáit elemezzük, és ezt adjuk közre egy jelentés formájában. De nem csak tényeket és számokat várnak tőlem, nyilván. Ezért beszéljünk arról, hogy hogyan alakul a terrorizmus elleni harc Európában, ez hogyan befolyásolja az emberek életét, illetve hogy hogyan tudunk ezügyben előre lépni. 2016-os fejleményeket követően mit tettünk, és hogyan tudjuk az együttműködést javítani. Az ECTC, tehát a terrorizmus elleni központ arra kapott felkérést, hogy a, dolgozzuk ki a modus operandit, e, e, minden soros során elkészítjük az erre vonatkozó jelentésünket is. Lássuk tehát az adatokat először is. 2016-ban 142 támadásról számoltak be a tagállamok, sikeres vagy sikertelen, vagy felderített támadásról. 142-en vesztették az életüket erős támadás következtében, és 379-en sérültek meg ugyanilyen körülmények között. Láthatják, hogy javultak a számok, mint 2015-höz képest. Tehát az áldozatok száma és a merényletek száma is csökkent. még akkor is, hogyha az előző évhez képest javult a helyzet, ez még mindig borzasztóan magas. 2016-ban sem örülhettünk és döntünk hátra. Miért van ez így? Először is, mert az áldozatok kiválasztása másképp történik. Úgy tűnik, hogy a terroristák a nagy, vicsemsető tömegeket választják áldozatul. A modus operandi is változott, bármiféle eh, eszközt felhasználnak, akár csak egy teherautót is most már terrorista eszközé tehetnek. A semmiből jönnek ezek a támadások, nagyon sok elkövető, eh, magányos eh, elkövető, aki egyszer csak inspirációt kap erre. Az európai intézmények közelében metróban bekövetkezett a robbantás. Nyilván a média figyelmét próbálta felhívni erre. 2015-höz képest több az annak ellenére, hogy csökkent az áldozatok száma, továbbra is nagy a fenyegetettség. 2000 16-ban a merényletek vagy a támadások száma is csökkent. Az etnonacionalista, szeparatista, szélsőséges csoportok tevékenysége csökkent, ez okozta ezt. ...397-ből 349 tartozik ide. Next one. jihadist A dzsihadista terrorizmus 2015-ben érte el csúcsát. A hírszerző ügynökségek, a rendőri szervek, az európai is komolyan odafigyel erre. Franciaországban 129 took place in France. Then Spain Franciaország után Spanyolország, aztán Belgium, aztán Hollandia, Ausztria, Olaszország következnek sorban. Tehát a terrorizmus elleni fellépés tagállami szinten minden egyes tagállamban továbbra is nagyon komolyan veszik ezt a fajta fellépést. A vallás jellegű terrorizmus kapcsán 13 támadást követtek el. Brüsszelben március 22-én 30-an vesztettek életüket, Nidzában, Franciaországban júliusban 85-en vesztettek életüket, és aztán Berlinben decemberben 12-en estek a terroristák áldozatául. De az európai Unión kívül is támadják az európai állampolgárokat Törökországban, Egyiptomban, Algériában, Nigerben, Afganisztánban, Bangladesben, az Európai Unió állampolgárainak elrablása is rendszeres volt Európán kívül. A terroristák és a bűnöző csoportok továbbra is úgy vélik, hogy az ember rablás kifizetődik, főként, hogy európaiak az áldozatok. 2016-ban nagyon komoly volt az ez irányú kockázat, főként azokon, azokon az országokban, ahol a kormányzati ellenőrzés igen rosszul alakult. Líbia, Mali és a Fülöp-szigetek voltak elsősorban, amelyekre oda kellett figyelni. Opportunista módon célozzák az áldozatokat. How is the picture of the terrorists right now? Hogy néz ki a, a terrorizmus most Európában? Fluidabb a terrorizmus, mint amikor korábban? Carefully planned attacks. Korábban ö, alaposan megtervezett támadásokról ö, számolhattunk be, de emellett spontán támadásokat is elkövetnek egyéni elkövetők. Vagy uniós állampolgárokról beszélünk, vagy olyanokról, akik már évek óta Európában élnek. Ezt láthattuk Nizzában, Berlinben, Londonban, Stockholmban, Párizsban. A foreign fighters eh, egy olyan fogalom, ami olyan embereket eh, takar, akik évek óta Európában lakó élő külföldiek. Lehet, hogy iszlamisták, vagy az iszlám állam által, annak retorikája által inspirált támadásokról van sokszor szó. Az iszlám államhoz közvetlenül nem feltétlenül kötődő emberekről beszélünk. A terrorizmusból merítenek inspirációt sokszor, az ISIS propagandája is megszólítja ezeket az embereket a kalifátus harcosainak mondják őket, még akkor is, hogyha nehéz megmondani azt, hogy korábban valóban az iszlám államhoz kötődtek-e, vagy sem. Vagy sem. Ez nagyon komoly kockázat az Európai Unió számára vannak köztük a bűnöldözés számára ismert emberek nem terrorista cselekmények, de más bűncselekmények miatt ismertek. Kicsit előre szaladtunk, lépünk csak vissza egy képkockát. Igen, a konfliktusos területekre utazók külföldi terrorista harcosokként csatlakoztuk ezekhez a csapatokhoz. A visszatérők számát úgy vártuk, hogy majd növekszik, de az európai tagállamok sok visszatérőről 2016-ban nem számoltak be, ahogy azt vártuk. Elsősorban nők és kiskorúak voltak ezek. Sign inspired by Islamic State, but without direct links to organization Különböző szervezetekhez kapcsolódnak, eh, ISIS eh, operatív ügynökként. Egyre nagyobb számban eh, jelennek meg aktív szereplőként a nők mindebben, és arra biztatják őket, hogy különböző támadásokat kövessenek el. Az ilyen külföldi harcosok ma gyorsan radikalizálódnak, és néha heteken belül is megtörténhet ez. Ezek a külföldi harcosok Európaiakat nem csak a vallás összetevő motivál, a más elemek vették át ennek a helyét, például a, a minta követés az úgynevezett push faktorok más jellegűek. Milyen fegyvereket használnak? Párizsban, Brüsszelben fejlett fegyvereket helyettük inkább a, most már ahhoz nyúlnak, ami rendelkezésükre áll. Például gépjárműveket vagy késeket használnak arra, hogy ártatlan embereket támadjanak meg. Lássuk a következő diát. Paulo propaganda by Propaganda szerepéről is beszélni kell, mert a propaganda nagyon fontos a terroristák stratégiában, hiszen így próbálják az Európai Unió tagállamaiban megszólítani az emberekeiket, az erőszakot, a kriminalizációt előtérbe helyezve. A propaganda minősége az és mennyisége is csökkent, tehát kevesebb és kevésbé fejlett ról számolhatunk be. Ezt próbálták kompenzálni azzal, hogy a régi videókat újra feltöltik. 2015 közepén láthattuk a legtöbb ilyen videót, azóta ezek száma csökkent. A retorik, a győzedelmes iszlám helyett most már a bosszúról szól jellemzően mindez, tehát a siker helyett most már a kudarcról beszélnek. A különböző kiadványok továbbra is rendszeresen megjelennek. Az Alkaida a közösségi websájtokat felhasználja propaganda célokra, de az iszlám államhoz képest sokkal kisebb mennyiségben. Az ECTC, tehát a terrorizmus elleni központ 2015 márciusában elkezdte a terrorista tartalma figyelemmel követni, és az internet szolgáltatóktól azt követett, követeli vagy kéri, hogy önkéntesen távolítsák el az ilyen tartalmat. A tagállamokkal együtt jelezzük az ilyen tartalmat, és a tagállamoktól az erőszakos tartalom azonosítását és azonnali eltávolítását kérjük, hogy a terrorista propaganda terjedését megállítsuk. Emellett a bizottsággal együttműködve egy uniós belső fórumot is létrehoztunk. Erre majd a végén még utalok következő dia. Mit várhatunk a közeljövőben? Mi, hát azt hiszem el lehet képzelni, hogy mi várható a jövőben. Kiszámíthatatlanabb, bizonytalanabb a helyzet, és ez továbbra is e felé halad majd. Várkozásaink szerint a terroristák konkrét ö, ö, konkrétan inkább az ilyen válogatás nélküli gyilkolásra koncentrálnak. Az elmúlt években az Európai Unióban több olyan terrorista támadás volt, amiből háromféle áldozat csoportot azonosíthatunk. Az egyik a válogatás nélküli gyilkolás, a másik a szimbolikus áldozatválasztás katonai és rendőri célpontok is egyre inkább jellemzőek. Következő diát lássuk. Az iraki és szíriai helyzet alakulása hogyan lesz kihatással az Európai Unióra és a tagállamokra, illetve a szomszédos országokra? Nos, mi úgy véljük, hogy amikor a koalíciós erők legyőzik az iszlám államot, akkor 5 különböző forgatókönyv elképzelhető. Ezek közül a területen maradnak és tovább harcolnak majd, ameddig csak lehet kitartanak. A második az iszlám állam helyett egy másik szervezetbe tömörülnek majd, ami továbbra is aktív lesz Irakban és Szíriában a harmadik. A területen maradnak, ezen a területen maradnak, és bizonyos enklávékban fenn maradnak, amelyeket meg tud még tartani az iszlám állam a legyőzését követően is. A származási országukba esetleg hazatérhetnek, és lesznek nyilván olyanok, akik az Európai Unióba térnek eh, vissza majd. Függetlenül attól, hogy melyik megoldást választják, az unió biztonsága szempontjából továbbra is veszélynek számítanak eh, majd. Az Al-Qaida 2015-ös Charlie Hebdo támadásból is láthattuk, hogy kalifátus nélkül is milyen veszélyt jelent az Európai Unióra. A 2017-ben hasonló pedig a tendenciák, mint 2016-ban volt. ...2017 első hat hónapjában 8 támadásról számolhatunk be megragadnám ezt az alkalmat, hogy zárásképpen mindenképpen megemlékezzek a hírszerző rendőri biztonsági és igazságügyi szervek munkájáról, ugyanis a terrorizmus elleni harcban a két oldalú és több oldalú együttműködés által rengeteg ember életét sikerült megmenteni. Rengeteg ember életét. Az Európa a tagállamokat szolgálja. Mi egy kommunikációs platforma vagyunk, egy elemző központ, ha úgy tetszik. Tudásunkat, tapasztalatunkat a tagállamok szolgálatába állítjuk. Mind a 25 tagállam részt vesz ebben a munkában. 2017 májusáig 22 ezer embert vittünk be az adatbázisba, Európa adatbázisába terrorizmussal kapcsolatban. ezer külföldi harcost azonosítottunk az Európai Információs Rendszeren belül, és megkettőztük az rendelkezésre álló adatok mennyiségét 12 hónap alatt. Ez mellett a tagállamok intenzíven használják az Európol információs rendszerét. Ez év május 11-ig a tagállamok több mint 600 ezer keresést hajtottak végre a rendszerben. Az jó mutatja, hogy mennyire komolyan használják ezt a rendszert, illetve további információkat is a rendszerbe feltétlenek. Fontos, hogy az Európai Unió területén minél több ilyen támadást meg tudjunk előzni. beazonosított kül, külföldi harcosok nevét ezer szemre kaptuk az FBI-től, és ezzel információval tovább tudjuk segíteni a tagállamok terrorizmus elleni fellépését. Az Európol, hogyha megtalálom a konkrét számokat, itt valahol a papírjaim között, Here we are. Europol supporter 127 investigation. 127 nyomozást segítettünk 2016-ban. Ez majdnem 50%-os növekmény az előző évhez képest. Az Európai Terrorizmus elleni központban 30 európai vagy harmadik országbeli szakértő működik együtt. Itt 33 ezer erőszakos tartalmat sikerült eltávolítani a illetve hát az esetek 80, 84%-ában ezt el is távolította a szolgáltató több mint 150 online platformon, több mint 10 nyelven. Ezzel próbálva megelőzni a radikalizációt. Az Európai Bizottsággal együttműködve az Európai Unió belső fórumát is beindítottuk annak érdekében, hogy az alternatív narratívákat tudjunk kínálni. 2016 júliusában egy tanácsadó csoportot is létrehoztunk az online propagandával szemben. Az ECTC így a, a szakma szereplőivel, szakértőkkel együttműködve próbál a terrorista, online terrorista propaganda ellen valamit tenni a harmadik felekkel való együttműködés fontosságát beszéltem a Nyugat-Balkán országaival való együttműködés például, illetve az elmúlt hónapokban Amerikával is szorosabbra fűztük az együttműködés szálait. Zárásképpen, hogyha megengedik, akkor szeretnék köszöntet mondani az Európai Parlamentnek, amiért önök támogatják a munkánkat. Szóban is tettekben is fontosnak tartom, hogy a, megemlítsük, hogy mi mindentünk telhetőt megteszünk, de önök is minden önöktől mindent lehetséges erőfeszítésükkel ugyanazokat a célokat szolgálják. 2016-ban a terroristák sok ember életét követelték. Ezt hiába javultak a számok és a statisztikák, az, ha egy ember is életét veszti terrorista cselekmény miatt, az is túl sok. Ezért én az Európa nevében azt vállalhatom, hogy megkettőzzük az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy valahogy felnőjünk a feladathoz. Tudom, milyen nehéz látni a fényt az alagút végén, amikor az ember az alagút közepén van. 20 éven keresztül harcoltam az ETA-val, Tudom, hogy milyen nehéz a sötétben dolgozni, de van fény az alagút végén, és van élet azután is, hogy kijöttünk az alagútból. Úgy hívják ezt, hogy demokrácia. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen, Navarrete úr. És miközben beszélt, valóban többen befutottak a terembe, több képviselő is megérkezett. Természetesen egyetértünk önnel. A szünetben ugye arról beszéltünk, hogy a libe tagok és az Európa közti kapcsolat mennyire erősödött az elmúlt évek során. az Europol szerepe kapcsán, illetve a különböző műveletek kapcsán is. Tudjuk tehát, hogy ezek miről szólnak, noha ezek közül jó néhány nem publikus. Kérem, hogy jelezzék, ha szeretnének kérdéseket feltenni. Én a trend jelentéssel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. A következő lenne a kérdésem az újságírók, a jó újságírók trendeket állítanak fel, írja, írnak arról, hogy mi történik az iszlám állammal, a dzsihadisták körében, milyen szörnyűségeket követnek el, milyen fegyvereket használnak, kamionokat vetnek be, késelnek. Ezeket a, ezeket a, ezekről egyre gyakrabban tájékoztatnak, a legtöbben tudnak erről Biztos vagyok abban, hogy az Európol és az elemzők tisztában vannak ezzel, de mi az a plusz információ, amelyről nem tudunk? Ha említhetek egy példát. A hírszerző elemzők például, a, és az információkkal vonatkozó elemzők a londoni események kapcsán talán azt vizsgálták, hogy ezek összefüggésben állnak a ramadánnal, nem annyira a brit választásokkal kapcsolatosak, nem tudjuk. A kérdésem azonban az, hogy a jelentés egy mélyen szántóbb elemzést hajt végre az eseményekről? Azért kérdezem ezt, mert itt nem csak halálesetekről beszélünk, a terrorizmus hatásairól, arról, hogy ez hogyan hat a demokráciára, az emberek biztonságérzetére, a különböző közösségek életére. Ezért bizonyos fajta elemzés, illetve az, hogy a médiát hogyan tájékoztatjuk, a közösségeket hogyan tájékoztatjuk, lesznek-e, még lesz -e egyre több olyan támadás, amelyben nem a csúcs technológiát vetik be. A politikusok is egyre inkább zsigeri reakciókat tapasztalunk a részükről. Hogyan, hogyan látja ezt? tudja, hogy a politikusok miről beszélnek, főleg amikor választási kampány közepén állnak. Erről hogyan vélekedik? És uh, Natalie Grisbeck kap szót. Don't sound so surprised. Merci, uh, président merci de, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a prezentációt. Ez nagyon is sűrű volt, nagyon érdekes volt, még akkor is, hogyha nem sikerült az egész jelentést elolvasni a prezentáció előtt, és persze értem, hogy nem lehetett ezt rögtön közreadni. Minden esetre üdvözlöm az éves munkát, a tartalmi munkát, amely perspektívába helyezi a dolgokat hosszú távon, még akkor is, hogyha a terrorista támadások valóban egyre inkább elterjedtebbek. Ez a jelentés mégis nagyon jó alapot ad számunkra, a képviselők számára, akiknek jogszabályokat kell hozni ebben a témában, amely természetesen aggaszt minden állampolgárt. Elemzések, értékelések, a fenyegetettség mértéke, aztán a munkamódszer, ahogyan ön is beszámolt róla, valamint a terrorista támadások természete, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell. És ez kapcsolódik itt a parlamenti munkához. A prezentációban több alkalommal beszélt a terroristák profiljáról, típus profiljáról, azokról, akik terrorista támadásokat hajtanak végre. Nem tudom, hogy van-e elemzés, illetve van-e olyan információ, amely alapján lehetőség nyílna arra, hogy a megelőzést javítsuk, illetve előzetesen azonosítsuk azokat, akikből terroristák lehetnek nagyon jól ábrázolta a helyzetet, de kérdés az, hogy esetleg föl lehetne ismerni olyan típust, olyan profilt, amely jellemző, jellemző lenne a támadókra, gondolok itt például a, a párizsi Notre Dame előtti támadóra, aki saját városomból származik, úgy tett, mint hogyha újságíró lett volna, és aztán egyik napról a másikra a támadást hajtott végre. Tehát kérdésem, az elemzések során, a hosszú távra tekintés során sikerült-e valahogy erre a kérdésre választ adni? Aztán van még egy kérdésem, hogyha minden érintett állam minden információt az Európol rendelkezésére bocsát, és on azt mondja, hogy ez a helyzet, akkor ezt üdvözlöm. Aztán van még egy kérdésem, egy gyors második kérdésem. Egyáltalán nem beszélt az internetes terrorizmusról, kiberterrorizmusról, pedig itt sokat beszélünk erről az elmúlt években. Tehát a terroristák interneten való tevékenykedéséről beszélek, illetve az illegális tevékenységükről a neten. Kérdésem, hogy a tanulmányaik, az elemzéseik, az adataik valahogy rávilágítanak-e erre a helyzetre, illetve a kiberterrorizmus segíte abban, hogy valóban támadásokat hajtsanak végre az emberek, tehát tényleg radikalizálódjanak ezek a hálózatok, vagy pedig ez inkább csak a propagandára használják, tehát inkább csak a propagandára használják az internetet, és nem pedig magára a terrorista fellépésre, a támadásra. Köszönöm. Thank you, Natalie. Anna Gomez, please. Köszönöm, Ana Gomes. Köszönöm szépen azt a kulcsfontosságú munkát, amit az Európol végez ezen a területen, hiszen tudjuk, hogy mennyire rá vagyunk utalva a hírszerző szolgálatok és a rendőri szervek együttműködésére. Ez kulcsfontosságú. Egyáltalán nem, nem lep meg, hogy a terrorista támadások száma Ramadán idején nő. Ez mindig is így volt, mindenhol. Talán nem, lehet, hogy nem Európában, de 18 évvel ezelőtt, amikor Indonéziában éltem, ott ez akkor is így volt, és sokkal inkább elmondható ez, ha azt nézzük, hogy Szíriában és Moszul térségében is egyre inkább háttérbe szorul az iszlám állam. Volna néhány kérdésem. Először is tapasztaltuk, hogy a manchesteri támadásnak volt egy líbiai szála, nem a líbiai állampolgárokhoz kötődik, tehát líbiai állampolgárokhoz, akik eh, a Gaddafi család elől elmenekültek eh, volna, hanem abból a szempontból, hogy Líbia a terrorista csoportok fellegvárává nőtte ki magát az utóbbi években. Ön is úgy látja, hogy, hogy Líbia egyre inkább egy logisztikai központjává vagy támogatójává válik a terrorizmusnak, nem a líbiai állam, hiszen ez nem létezik, de az a tény, hogy a terrorista csoportok jelen vannak az ország területén. Másodszorban folyik a nyílt küzdelem a síták és a szuniták között. Ennek középpontjában áll ugye Katár, amelyet a szuniták támadnak azért, mert Irán felé közeledik, és ott volt ugye a terrorista támadás. Lát-e valamilyen összefüggést? Összefügge ez azzal, hogy a szunita tábor az, amely tulajdonképpen finanszírozza és lehetővé teszi az ISIS és egyéb szalafista csoportok terrorizmusát. Fogalmazzunk egyértelműen. Hogyan értékeli ezt a, ezt a trendet? Ez további terrorista merényletekhez vezethet? Mm, a Manchesteri események kapcsán pedig azt láttuk, hogy a támadók egy részét a közvélemény, a nyilvánosság azonosította, a hatóságok pedig tudtak arról, hogy radikális körökben mozognak, de ennek ellenére nem követték őket. Az elmúlt évek során ugyanis a rendőri szervek költségvetését jelentősen megnyírbálta a konzervatív kormány. És ez a megszorító intézkedések következménye, hogy jelentősen csökkent a rendészeti szervek költségvetése, a források. Hiszen nem tudnak megfelelő koordináció, nem tudnak megfelelően kellő koordinációban fellépni. És a radikalizáció megelőzése terén ön úgy gondolja, hogy a kormányaink ezt valaha kulcsfontosságúnak ítélték meg? Ez szorosan összekapcsolódik a kirekesztés elleni küzdelemmel, hiszen gyakran második generációs muszlimokról van szó, akik nem megfelelően integrálódtak a társadalmakban. Katarina Kinicsi. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Navarrete igazgatónak köszönetet mondani az előadásáért. Tájékoztatott az Európol terrorizmus ellenes munkájáról. Egyetértek azzal, amit Claude mondott. Én is úgy gondolom, hogy az a tendencia, amelyet az elmúlt merényletek során tapasztalhattunk, az az, hogy ezek nem előrejelezhetőek, és éppen ezért rendkívül nehéz preventív módon fellépnünk, és nehéz küzdenünk ezen jelenséggel szemben. Elég, ha figyelembe vesszük azt, hogy bizonyos korábbi eseteknél a terroristák korábban már elkövettek bűncselekményeket, gyakran eh, nem terrorista bűncselekményeket, hanem eh, egyéb eh, bűncselekményeket, de azt szeretném megkérdezni, hogy milyen fajta információcsere működik. Főleg az ilyen esetekben ez talán még fontosabb. Nem kellene-e odafigyelnünk az ilyen esetekre is, olyan személyekre, akik már szokványos bűncselekményeket elkövettek és büntetett előítéletűek a radikalizációval, és ez talán összefügghet például a börtönökben ha megpróbáljuk megelőzni ezt a radikalizálódást, talán, a, talán itt is tehetünk már lépéseket, és a deradikalizáció terén is talán fokozottabb erőfeszítésekre van szükség. Mit gondol erről? Büntetett előéletű személyek, akik már börtönben voltak, elhagyják a börtönt, könnyebben radikalizálódnak. Ha ezeket az információkat azonban nem továbbítjuk, akkor nehéz preventív módon fellépnünk, és megakadályoznunk azt, hogy ezen személyek terrorista bűncselekményeket kövessenek el. A számítógépes bűnözésről is beszélt, említette, hogy itt történtek előrelépések, de volna egy további kérdésem ezzel kapcsolatban. A finanszírozásra szeretnék kitérni, a terrorizmus finanszírozására. Milyen adatokat sikerült eddig összegyűjteniük a fő finanszírozási forrásokról? A terroristák a legmodernebb rendszereket használják fel a pénzátutalás céljából? Hogyan, hogy néz ki ez a helyzet? Szeretnék talán ezzel kapcsolatban is információt kapni, és említettem, hogy az a benyomásom, hogy a terrorizmus egyre kiszámíthatatlanabb, és eh, nyilván ez is az ön hatáskörébe tartozik, információ, információkat eh, összegyűjteni, és ezeket megosztani más hatóságokkal. Azt hiszem, hogy a területen kiemelkedő munkát végeznek. Mónika Holmeyer. Elnök úr, Navarrete úr, először is szeretném megköszönni, hogy ismét ellátogatott hozzánk. Sajnálom, rendkívül sajnálom, hogy eh, a az előadása elején nem tudtam itt lenni, és ezért nem hallottam azt, amit kezdetben mondott. Ennek ellenére volna azonban néhány kérdésem, amelyek itt spontán eszembe jutottak, hiszen ezekre nehezen találok választ, és eh, talán egy kis iránymutatást kaphatnék öntől. A veszélyeztetettség eh, nehezen definiálható, ezt mindenki másképpen értelmezi, és itt eh, nem feltétlenül olyan személyekről volt szó, akik ebbe a kategóriába sorolhatóak, hiszen nem voltak talán annyira erőszakosak, hogy bárki is feltételezte volna róluk, hogy egy merényletet hajthatnának végre. Esetleg úgy gondolja, hogy a tagállamok közti jobb együttműködés vagy koordináció elérhető-e? Hogyan tudjuk jobban kezelni ezt eh, a milliót, hiszen itt eh, nem csak néhány száz, hanem akár több ezer emberről van szó, hogyha figyelembe vesszük a tágabb környezetüket is. Másodszorban, amikor Franciaországban jártam, tetszett az a gondolat is, hogy megpróbálják a családokat megközelíteni, és eh, nem csak konkrétan fenntartani velük a kapcsolatot, hanem amennyiben nyitottak a segítségnyújtás felé, felajánlják nekik ezt a fajta segítséget, hogy jobban együttműködjenek a hatóságokkal. Úgy gondolom, hogy ezen a területen van tennivalónk, hiszen a cinkosokat, illetve ezt az egész szalafista közeget el kell különítenünk azoktól, akik valóban készek arra, hogy egy terrorista bűncselekményt kövessenek el. A harmadik kérdésem pedig, ami meglep, az az, hogy a fiatalokat milyen gyorsan meg lehet győzni, meg lehet környékezni, hiszen itt gyakran nem évekbe telt az előkészület, eleve ugye nyitottak voltak, de például Manchesterben azt láthattuk, hogy fiatalokat az frusztrált, hogy egy barátjukat valaki megölte, aminek persze semmi köze nem volt ehhez, de egy német felmérés során azt is megállapíthattuk, hogy általában a muszlim gyermekek azon kérdés kapcsán, hogy ki a nagyobb tekintély, a többségük azt válaszolta, hogy az imám, nem pedig a bíróság. Lászlán lehetett a bíróságok, tehát a jogállamiság, valamint az imám között, és azt tapasztaltuk, hogy bizonyos közegekben láthatólag a jogállamiság megítélése, és ezt ugye a Manchesteri támadás során is láthattuk, egyáltalán nem jelent meg. Hogyan tudjuk elérni, hogyan tudjuk megnyerni ezeket a családokat, hiszen olyan országokban élünk, ahol a jogállamiság, a demokrácia, bizonyos demokratikus rend, alapelvek kell, hogy érvényesüljenek, de úgy látszik, hogy um, ezek um, nem állnak hozzájuk közel. Aztán az információ elemzésével kapcsolatban ugye az is nyilvánosságra um, jött, hogy uh, nyilvánosságra került, hogy voltak információk, ugyanakkor bizonyos személyek veszélyessége kapcsán, illetve az általuk tett utazásokról való információk, uh, hogy valaki például Németországból Olaszországon keresztül Líbiába járt, nem volt nyilvános. De az ember azt feltételezhetné, hogy ha valaki gyanúsá válik, akkor a hatóságok fókuszába kerül, és feltételezhetjük, hogy jobban megosztják a hatóságok az információkat, hiszen hogyha valaki Líbiában jár, az elég feltűnő. Feltűnő, hogyha egy szalafista feltűnő megjelenésű fiatalember hirtelen Líbiába utazik, még akkor is, hogyha családtagja élnek ott, azért Líbia nem kifejezetten eh, az a hely, ahova az ember eh, pihenés céljából utazik, hanem sokkal inkább eh, jellemző ott a radikalizálódás, illetve elterjedtek a bizonyos a különböző bűn elkövető csoportok, akik kihasználják a fiatalok helyzetét. Köszönöm, ha megválaszolja a kérdéseimet. Köszönöm. Nyilván a szakértő kollégákkal van dolgunk ma délután, ez a kérdésekből is kiderül a radikalizációval, a tendenciákkal kapcsolatosak ezek mindezek a kérdések. Ezek nyilván manapság a legrelevánsabb kérdések, ezeket ilyen rövid időn alatt nem nagyon lehet megválaszolni, de hát azért kérem próbálja meg mégiscsak az ilyen létében az igazi hozzáadott érték, hogy rávilágítson olyan tendenciákra, amit mi nem látunk, csak önök a, az Európolnál. Tudom, hogy nehezet kérek, de kérem próbálja meg pár percben az eddigi kérdéseket megválaszolni. Köszönöm szépen a kérdéseket, valóban tényleg roppant relevánsak ezek. Néha ugyanazokat a kérdéseket teszem fel én is, mint amit önök szegeztek nekem. Az a feladatom ugyanis a tényeket elemezni, feltételéseket, hipotéziseket felállítani, és mint egy elébe menni annak, hogy mi lehet a következő terror cselekmény vagy terror támadás. A Tessaton kicsit túlmutatóak ezek a kérdések, de hát megpróbálok felnőni a feladathoz, hiszen mégiscsak ez a feladatom, felmérni, hogy hol állunk, hol tartunk, mit tehetünk még, többet, jobban, mik a legkomolyabb kihívások? 2016-tal kapcsolatban számoltam be arról, hogy mit látunk. A kérdés az tehát, hogy mennyire agilis, gyorsan változó a terrorista környezetekünk ugyanis ehhez kell felnőni ugyanan agilisnek, rugalmasnak e, és e, gyorsan változó képesenek kell tudnunk lenni, mint maguknak a terroristáknak. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, két dolgot érdemes kiemelni. A Schengeni információs rendszer jelentésen javult. Mi az Europolnál tulajdonképpen csak könnyítjük az információ cserét. Az igazi információ csere mégiscsak alapvetően bilaterális módon történik de általában a bilaterális együttműködésnek nincsen memóriája. Mi ugyanakkor mindent fejezünk, ha úgy tetszik, tehát minden megőrzünk éppen analitikai elemzési célokból. Ez az az analitikai segítség, ami azt hiszem nagyon fontos lehet a tagállamoknak. Ahogy említettem, a kétoldalú és multinacionális együttműködés jelentősen volt. ugyanakkor két fontos dolgot nem szabad elfelejtenünk. Az egyik a gyorsasága ennek, bizonyos területeken lassan működik ez. Nálunk ez nem megy, mi nem várhatunk senkire és semmire, gyorsnak kell lennünk, és másodszorban pontosnak kell lenni. Hibákat nem követhetünk el. Ugyanazt az információt kell a minden tagállamnak pontosan és minél hamarabb. Segítjük tehát a tagállamokat, de mindezt gyorsan és pontosan kell tenni. Köszönöm tehát még egyszer a kérdéseket. Lássuk most akkor a tendenciákat. A hírszerző és rendőri munka a legfontosabb része az, hogy tendenciákat próbáljunk felfedezni, hogy a terroristák következő lépését meg kitaláljuk. Ahogy egyre kiszámíthatatlanabbá válnak a terroristák, egyre nehezebb megelőzni a terrorista támadásokat, és minél több információt tudunk a különböző fórumokon, beszerezni, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy a terroristákat azonosítsuk, a kockázatokat azonosítsuk, a, és segítsük a tagállamokat abban, hogy valamit tegyenek a terrorista támadás ellen, hogy ne radikalizálódjanak az emberek, ne váljanak terroristává. Ez a fő dolgunk tehát most, hogy kiszámíthatóvá tegyük és megelőzhetővé a terroristákat. Persze ezt könnyű mondani, de annál nehezebb ezt megtenni a gyakorlatban. A hosszú távú jelenségekkel kapcsolatban az elemzések azt mutatják, hogy miért lesz valakiből terrorista, hogy lesz valakiből terrorista, illetve hogyan választanak eh, célpontot, áldozatot. Közös kockázati jelzőszámokat dolgozzunk ki, hogy eh, a frontvonalban lévők hogyan tudják azt, eh, hogyan tudjanak különbséget tenni mondjuk egy hagyományos bűnözői vagy egy esetleges terrorista kockázat között. Tehát ezen dolgozunk és a tagállamoknak a jövőben, illetve a közeljövőben kívánjuk ezt az információt a rendelkezésükre bocsájtani. Ami a kiberterrorizmust illeti, nem kaptunk jelzést arra vonatkozóan, hogy kiber eszközökkel dolgoznának a terroristák. Ha ezt meg tudják tenni, akkor ezt meg is fogják tenni. Ez idáig ugyanakkor gondolom a szendék megvolt, csak az eszköz nem volt hozzá meg, hogy tényleg e, túl menjenek a tűzfalakon, a kritikus infrastruktúra rendszereken. Eddig úgy tűnik, hogy sikerült megelőzni mindezt. Az online terrorizmus, e, az online propaganda terén ugyanakkor komoly munkát végzünk annak érdekében, hogy enyhítsük, vagy hogy felépjünk a propaganda ellen, és enyhítsük ezt a hatást, hiszen így talán kevésbé valószínű, hogy radikalizálódnak az emberek. Az úgynevezett dark web, vagy a sötét web használata ellen is próbálunk fellépni, hiszen itt például pénzeket, finanszírozást is itt szereznek egyébként nem csak a terrorizmus miatt, hanem a szervezett bűnözés miatt is fontos, hogy ne legyenek feltáratlan szürke területek. A bitcoin például egy jó példája annak, hogy milyen alternatív fizetési módszereket használtak a, a terrorizmus ter- finanszírozására. A terrorizmus finanszírozása egy egyéni terroristának igazából nem kell, nincs szüksége sok pénzre. A terrorizmus finanszírozása az viszont komoly pénzeket és szakértelmet kíván. Ezt próbáljuk figyelemmel követni, Amerikával együttműködve. A pénzügyi hírszerzés egy nagyon fontos része a munkánknak, annak érdekében, hogy a finanszírozást is valahogy visszaszorítsuk. A Manchesteri támadás a brit hírszerzős rendőri erőkölt folytatják a nyomozást, mi segítjük őket, amennyiben csak, amivel csak tudjuk. Persze nehéz ezen a ponton a helyzetet bárhogy is értékelni, de úgy tűnik, hogy a profil más európai esetekhez igen, csak hasonlít az elkövetőké. ...127 esetben nyújtottunk az Európai Unió szintjén segítséget. Persze két oldalú segítségnyújtást nagyobb számú esetben e, fordult elő, de tagállamokkal 127 esetben segítettünk. Legtöbbször egy vagy két tagállamot a Manchesteri támadás úgy tűnik, hogy nem kapcsolódik Londonhoz, Párizs nem kapcsolódik Nicához, mindegyiket külön kell tehát kezelni. A jó hír ebben az, hogy ezek nem összefüggő támadások. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy minél kevésbé kapcsolódnak ezek egymáshoz, annál nehezebb ezt előre jelezni. hogyha nem egy csoport vagy hálózat tagja valaki, akkor nagyon nehéz eh, mm, megtipelni, hogy mit fog eh, elkövetni. Minél elszigeteltebbek az elkövetők, annál nehezebb dolga van a rendőri és a hírszerző szerveknek. Annál nehezebben tudnak velük szemben fellépni. Alapvetően a biztonságunkat a kockázat elemzéssel és megfelelő prioritásokkal tudjuk eh, garantálni. minden egyes gyanúsítottat nem lehet a nap 24 órájában eh, elemezni. Nem feltétlenül tudunk többet, de mindenképpen tudunk eh, jobban csinálni. Ez ügyben a feladat adott. Úgy érzem, hogy az Európol támogatásával a tagállamok eh, képesek lehetnek erre. Megpróbálunk tehát többet és jobban tenni. A szuniták és a síták konfliktusával kapcsolatban az Európai Unió biztonságára is kihatással lesz ez. Voltak már korábban is ilyen esetek. A erőszakos síta és szunita frakciók, amikor meg, csoportok megtámadtak egymást, ez senkinek se jó hír. Sem a szítáknak, sem a szunitáknak, sem a keresztényeknek, semmi, semmilyen muzulmánnak, európainak ez nem jó hír. A terrorizmus terrorizmust szül, az ilyen konfliktusos helyzetekre megpróbálunk odafigyelni annak érdekében, hogy ezeket megelőzzük. Említettem a profillal kapcsolatban, hogy a vallásilag inspirált ö, ö, támadások, minthogyha csökkenőben lennének. Most már sokkal inkább a bosszú, a megtorlás, jellemző. Számos kifogás van arra, hogy miért kövessenek el ilyen támogatásokat. Kifogás mindig van arra, hogy miért legyen valakiből terrorista és nagyon gyakran a vallási indítatás az csak manipuláció, nekünk pedig a radikalizáció ellen kell fellépnünk. Azt hiszem, hogy a, a különböző a különböző intézmények szerepét nem tudom eh, eléggé hangsúlyozni, egy ellen narratívát eh, kell létrehozni, hát ez nem a rendőrség felelőssége, az újságíróké, a közvéleményé, akár az önök parlamentjé a felelősség ez ügyben. A mi dolgunk az, hogy eh, magát az erőszakot megelőzzük, de az oktatáson, a felvilágosításon múlik nagyon sok minden, ez pedig hát tehát nem a mi asztalunk. Tehát sokat teszünk, de még nem teljes a kép, további információra van szükség. Minden eset különbözik az előzőtől, nem igazán összehasonlíthatóak ezek. Berlin, Manchester nem ugyanolyan, Párizs, Belgium nem hasonlítanak egymásra. Ez nem jelenti azt, ez nem lehet kifogás arra, hogy ne tegyünk többet. Vizsgáljuk tehát a lehetőségeket, hogy mit tanulhatunk az egyik esetből, amit felhasználtunk a következőben. A Manchesteri támadást követően, vagy a londoni vagy a párizsi támadást követően a tagállamok számára a legfontosabb kérdés, amivel valamit kezdeniük kell, az az, hogy mi történt, és hogy mi, tehát, hogy mi történt, hány az áldozat, és így tovább. A második kérdés, hogy ki követett, tehát mit követett el, és kit és kikövetel. De nekünk a legfontosabb kérdés nem ez. Nekünk a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan és miért történt mindez. Hogy segítsük a tagállamokat, de nem csak abban, hogy ki és mit csinált, hanem hogy hogyan és miért. Így tudunk segíteni a tagállamoknak információval, hírszerzéssel, hogy a hasonló ö, terrorista támadásokat megelőzzék. Elnök úr, azt hiszem a legtöbb kérdésről beszéltem. Köszönjük szépen. Tudjuk, hogy a Europol kollégáknak széles körű tapasztalataik vannak, és nagyon hosszú ideig folytathatnánk ezt a vitát, sőt mélyrehatóban is. Sajnos erre nincs időnk. Az biztos, hogy ezen a területen további munkát kell majd folytatnunk gondolok itt a terrorizmus elleni fellépésre. Az is igaz, hogy a terrorizmus ellenes narratívára oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan történik a kommunikáció, hiszen itt egy hiátus van, amit korrigálnunk kell. Köszönöm szépen a képviselőket, hogy csatlakoztak az ülésünkhöz, illetve Navarrete úrnak is köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó páran a vita során érkeztek. Natalie Griesbeck kollégának vannak itt látogatói, illetve a francia jogi szövetség tagja is itt vannak. Nagyon örülök, a jelenlétüknek, reméljük, hogy érdekesnek találják a vitánkat, illetve az eszmecserénket. Üdvözöljük Önöket! We normally clap for our visitors. Even for the lawyers we clap, you know, so it's fine. Még a jogászokat is megtapsoljuk. Bocsánat, ez angol humor volt, nem is kell lefordítani. Okay, you're very welcome, and uh, thank you again. Üdvözöljük tehát Önöket, és még egyszer köszönetet mondok Navarette úrnak, illetve a képviselőknek, akik ezen késői órán bejöttek az eszmecserére. Köszönjük szépen! So colleagues, we now go to the final point of this afternoon. Tisztelt kollégák, most pedig térjünk át az utolsó napi rendi pontra. hamar hamar lezárjuk majd a mai napi ülésünket. Most először is a bizottságot szeretnénk meghallgatni. Köszönjük szépen, hogy korábban bejöttek a mai ülésre. A migráns gyermekek védelméről van szó, a bizottság tájékoztatóját fogjuk meghallgatni. Ez egy nagyon fontos téma, nagyon-nagyon sok napi rendi pontunk volt, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a képviselőknek nem volt mindenre ereje, ideje, viszont az interneten követhető az ülésünk, és foglalkoztunk már ezzel a témával a mai nap folyamán, amikor a menekültügyi kérdésről beszéltünk. Tisztelt kollégák, áprilisban egy közleményt adott ki a bizottság a migráns gyermekek védelmére vonatkozóan, Természetesen nem kell senkit sem emlékeztetni arra, hogy egyre több kíséret nélküli gyermek van a migránsok között, és ennek értelmében a közös menekültügyi rendszert kívánjuk megváltoztatni. A közlemény a befogadói körülményekre vonatkozik a gyermekek védelmére, illetve egy gyámhatósági rendszer kialakítására, és mindez a Dublini rendelet keretében történne, annak utolsó verziója alapján is. További késlekedés nélkül meg is adom a szót a DJ Home-nak, illetve a DJ Zsesznak, hogy a tájékoztatójukat megtartsák. Um, if we start with um, Stephen. Stephen, bocsánat. Kiara kapja meg először a szót, tessék. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a bizottsági tájékoztatót bemutassam. Nagyon, nagyon nagy szükségünk van az Európai Parlamentre, hogy a gyermekek jogait a politikai napirenden tartsuk, illetve prioritásként kezeljük. Hadd, mondjuk, hadd mondjam el, hogy a közleményt miért adtuk ki. 2015-ben és 2016-ban a menekültügyi kérelmek minden, mindegy harmadik, 30%-át gyermekek tették ki. Ez azt jelenti, hogy hatszorosára nőtt az elmúlt hat évben a gyerek kérelemben nyújtók száma. Hogyha megnézzük a 2015-ös esztendőt, akkor azt látjuk, hogy 150 ezer gyermek 215 ezer gyermek érkezett országainkba, és azt látjuk, hogy hiányosságok vannak bizonyos gyermekek védelmét illetően, tehát a migráció során hozzánk érkező gyermekek védelmében. Az elmúlt hónapok során eszmecserét folytattunk erről a témáról, kiálltunk a gyermekek jogai mellett, illetve nagyon sok tanúvallomást meghallgattunk maguk magukat a gyermekeket, és azt látjuk, hogy még mindig igen nehéz eh, és elfogadhatatlan helyzetben vannak ezek a gyermekek. Valóban nagyra értékeljük tehát a Európai Parlament gyermekjoggal foglalkozó munkacsoportjának támogatását, hiszen a konzultációs folyamat során nagyon fontos szerepet töltöttek be. Köszönjük szépen a munkájukat. Tavaly novemberben a bizottsági fórum a gyermekek, a migráns gyermekek védelmére összpontosított, és azt hiszem ez egy nagyon fontos pillanat volt, hiszen rámutatunk a szükségletekre, a hiányosságokra, és ezen kívül sikerült körvonalazni, hogy milyen fellépésre van szükség leginkább és legsürgősebben. A jogra összpontosítunk ebben a közleményben, tehát először is a nemzeti hatóságokat föl kell ruházni azon lehetőségekkel, hogy eleget tegyenek kötelezettségvállalásaiknak, és valóban támogatni tudják a gyermekeket, megfelelően működjön ez a rendszer, illetve segíteni kell a gyermekeket is abban, hogy tudják, milyen jogokkal rendelkeznek, és ezeket érvényesítsék. Tehát minden döntésben a gyermeket tartjuk szem előtt, illetve a gyermek jogait. Azt hiszem, hogy ez az alapvető elv, amelyet követünk minden fázisban. A közlemény a legsürgősebb, legkritikusabb fellépésre összpontosít. A migráns gyermekekre általánosságban, nem csak a kíséret nélküli gyermekekre, de azon gyermekekre is, akik a családjukkal utaznak arra összpontosítunk, arra a felépésre, amely segíti a gyermekvédelmi rendszerek működését. Azt reméljük, hogy közép és hosszú távon ez megfelelően működik majd. Nagyon röviden két dologra térnék ki, mielőtt átadom a szót kollégámnak, a DJ Home-tól. Először is a hatékony gyámság. A migráns gyermekek nem csak védelmet nem csak védelemre szorulnak, hanem stabilitásra és folyamatosságra, folytonosságra is. Ebben a tekintetben pedig a gyámnak nagyon fontos szerepe van nem csak a menekültügyi folyamathoz vagy eljáráshoz kapcsolódik ez, hanem létfontosságú a kísérlet nélküli gyermekek számára kialakított rendszerben is, illetve más biztosítékokban gondolok itt a megfelelő befogadásra, a család nyomon követésére, az információszolgáltatásra és így tovább. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy határon átnyúló aspektusai is vannak a gyámsági munkának, tehát arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy aknázzák ki teljes mértékben a jelenlegi együttműködési csatornákat. Például a Brüsszel 2 rendelet az egyik fellépésünk tehát egy európai gyámsági hálózat létrehozása, ennek ezzel kapcsolatos munkát megkezdtük, és szakértői szinten a jövő héten fogunk találkozni majd a tagállamokkal. Célzott finanszírozási támogatást kívánunk nyújtani ebben a témában, ami pedig a befogadást illeti, az új törvény értelmében a családokat, illetve a nevelői, nevelő családok felállítását tartjuk fontosnak, ezt is támogatjuk anyagilag. És végül, de nem utolsó sorban szükség van arra, hogy megnézzük, hogy a gyermekek fogvatartásának milyen alternatívái vannak. Ez nagyon sürgős feladat. A bizottság a gyermek jogára épít egy fórumot, ezzel kapcsolatban szervez egy fórumot, és arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy találják meg a fogvatartás alternatíváját. Nagyon remélem, hogy a parlament, illetve a tisztelt képviselők részt vesznek majd ezen a fórumon. Most a miniszterek tanácsa, a belső és igazságügyi miniszterek ezzel a témával foglalkoznak, és a közlemény alapján végkövetkeztetéseket határoznak majd meg. Azt kérik a tagállamoktól, hogy lépjenek fel a gyermekek védelme érdekében, a migráns gyermekek védelme érdekében. Ezen közlemény alapján szerintünk ez egy nagyon fontos lépés, és nagyon reméljük, hogy eredményt érnek el, hiszen a politikai akarat a legfontosabb kulcsa a sikernek és ezzel át is adom a szót Steven Ryan-nak a DJ Home-től. Thank you, Kiara, and thank you. Köszönöm, Kiara, köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy kiegészítsem a kollégám prezentációját, és egy kicsit részletesebben kifejtsem, hogy melyek azok a konkrét lépések, amelyeket felvázolt a bizottság a közleményében. Ahogy elhangzott, itt több sürgős fellépés is szerepel, amelyeket a közeljövőben kell valóra váltani. A határon átnyúló együttműködést szeretnénk erősíteni és koordináltan fellépni az érdekelt felek bevonásával európai, nemzeti és helyi szinten egyaránt nem fogom az összes részletet megismételni ebből a közleményből, de szeretnék néhány fontos lépésre utalni, amelyek által szerintem a migráns gyermekek helyzetét jobban tudjuk kezelni, átfogóbb és eredményesebb módon. Biztosítanunk kell, hogy a gyermekeket gyorsan azonosítják és regisztrálják, amikor az Unióba érkeznek, és intézkedéseket kell hozni, hogy nehogy eltűnjenek Tudjuk, hogy a migráns gyermekek különösen ki vannak téve az embercsempészek általi kizsákmányolás veszélyének, és ahogy látjuk, az eltűntnek jelölt, az eltűntnek jelentette gyermekek száma riasztóan nő ezért. Sürgős intézkedéseket kell hozniuk a tagállamoknak és arra biztatjuk a tagállamokat, hogy összehasonlítható adatokat gyűjtsenek, ezt osszák meg egymással, hogy ezáltal a határokon át is könnyebben lesen nyomon követni az eltűntnek bejelentett gyermekeket. És a szükséges eljárásokat és protokollokat is életbe kell léptetni, hogy az eltűnt gyermekek hamarabb felkutathatóak legyenek konkrét egy olyan személynek is jelen kell lennie, gyermekvédelemben életékes személynek, aki szerepet vállalhat a gyermekek azonosítása során. Az összes hotspoton Görögországban és Olaszországban erre törekszük. Az új lenyomat felvételét és a regisztrációját egy gyermekbarát módon kell figyelembe kell megvalósítani figyelembe véve a gyermekek érdekeit, és enyhébb beavatkozó módszereket alkalmazni pszichológiai technikák bevetésével. Ebben a tekintetben az EASO, a menekültügyi ügynökség most frissíti az életkor értékelésével kapcsolatos iránymutatásait. Elnök úr is megjegyezte, hogy a közös európai menekültügyi rendszert felül kell vizsgálni. Ez a jelenlegénél jobban kell, hogy megállapítsa, kik azok, akik az unióba való érkezés követően nemzetközi védelemre szorulnak. Megfelelő véd intézkedésekre van szükség, és a gyermekek mindenek felett álló érdekeit figyelembe kell venni az európai jogalkotási keretben, és különös tekintettel azt kell biztosítanunk, hogy a gyermekeket megfelelően azonosítják, az ő képviselőjük, illetve gyámjuk kinevezésére azonnal sor kerül, hogy ő segítse a gyermekeket a folyamat során megfelelő, befogadó körülményeket és tanácsadást is biztosítani kell. Tehát a két jogalkotóhoz fordulunk, a parlamenthez és a tanácshoz, hogy gyorsan állapodjanak meg ebben a csomagban, főleg a csomag vonatkozó elemeiben. Emellett a tagállamokat arra is kérjük, hogy a gyermekek által benyújtott menedék kérelmeket prioritásként kezeljék, és arra szólítjuk fel őket, ahogyan azt a különböző általunk kiadott jelentésekben már eddig is tettük, hogy prioritásként kezeljék a gyermekek áthelyezését Olaszországból és Görögországból más tagállamokban, amennyiben jogosultak az áthelyezésre, és amennyiben ez az ő érdeküket szolgálja. A bizottság ugyanígy hangsúlyozza, és úgy gondolom, hogy ez valóban fontos, hogy egy tartós megoldást kell találni, amely a gyermek érdekét szolgálja, ezt minél hamarabb meg kell találni. A legtöbb esetben ez vagy azt jelenti, hogy itt az Európai Unió egyik tagállamában elő kell segíteni az integrációját, vagy visszafordítani származási országába a családegyesítés céljából. Biztosítanunk kell, hogy azon gyermekek, akik az unió területén maradnak, megfelelően integrálódhatnak, és a társadalom szerves részévé válhatnak. Hogy ezt elérjük, teljes körű integrációs intézkedésekre van szükség, biztosítani kell az iskoláztatásukat, a nyelvtanulást, az egészségügyi ellátásukat. Erőfeszítésekre van szükség, és ezt is eh, hangsúlyoznunk kell, hogy az oktatási rendszerhez vagy a lakhatáshoz való hozzáférés inkluzív módon valósuljon meg. Ez nem szabad, hogy különböző közösségek szegregációjához vezessen, és ezáltal az idegen gyűlöletet táplálja. Akiket pedig visszaküldünk, nyomon kell követni, fel kell kutatni a családjukat, és megfelelő reintegrációs intézkedéseket kell támogatni a származási országukban. Mindez persze komoly befektetést igényel a tagállamok részéről, de az Európai Unió is támogatja a tagállamokat, és a nemzeti, nemzetközi szervezeteket, valamint a civil szervezeteket, amelyek az ilyen programok megvalósításán fáradoznak a helyszínen. Végezetül a kiváltó okokat is kezelni kell, mi az, ami ilyen sok gyermeket arra késztet, hogy eleve ilyen veszélyes útra vállalkozzon Európa felé. Nem csak a szegénységet, illetve a konfliktusokat kell megoldanunk, hiszen ez is mozgatórugója a migrációnak manapság, de a különleges hiányosságokra is oda kell figyelnünk, amelyek a gyermekek helyzetét nehezítik számos országban, világszerte, többek között a migráns útvonalak, a migrációs útvonalak mentén található országokban is. Támogatunk olyan projekteket, amelyek a gyermekvédelmi rendszereket javítják harmadik országokban, és elősegítik a harmadik országokkal való jobb együttműködést a gyermekek védelme érdekében. Intenzívebbé kell tennünk a jogok érvényesítését is együttműködni, tehát a civil szervezetekkel, a civil társadalomban ezekben az országokban. Elnök, sajnos a képviselőknek hamarosan távozniuk kell, úgyhogy ezért vágtam a szavába. Fel kell vennünk tehát a kapcsolatot a harmadik országokkal, a harmadik országokkal, és ugyanúgy küzdenünk kell a bűnügyi szervezetekkel is. A az áttelepítés terén pedig arra összerezzük a tagállamokat, hogy komolyabb szerepet vállaljanak, főleg olyan gyermekek esetében, akik a leginkább rászorulnak, akik az ő esetükben az, az áttelepítést elő kell segíteni. Elnök két kollégának hamarosan indul a járata, úgyhogy távozniuk kell. Van, aki repülővel megy, van, aki nem. Az egy problémát szokott jelenteni. Van, aki vonattal utazik. Ami ezt a közleményt illeti, ez egy kritikus, fontosságú közlemény. Két héttel ezelőtt Görögországban jártam Kinicsi kollégával, és másokkal, is az összes civil szervezet a gyámságot, a gyámokat, a gyámok fontosságát hangsúlyozza, ezek nagyon fontos kérdések a civil szervezetek számára, hogyha az ember ellátogat Görögországba vagy Olaszországba, mindig ezt tapasztalja. És amikor megnézzük ezt a közleményt, azt tapasztaljuk, hogy az integrációra helyezi a hangsúlyt, a tagállamok által vállalt költségekre, a szociális vélemi rendszerekre, mindezen kérdésekre, de úgy gondolom, hogy kezdettől fogva itt nagyon nagy horderejű kérdésekről van szó. Említette a harmadik országok gyermekellátó rendszereit is, ez sem egy könnyű kérdés. Ezt szerettem volna kezdettől fogva leszögezni, mert azt hiszem, hogy a gyermekvédelmi rendszerek az unió tagállamaiban is eleve költségesek. Ez egy nagyon fontos közlemény tehát, ugye az őrizet egy másik kérdés, ami szintén komoly erőfeszítést tesz szükségessé. Szerettem volna leszögezni, hogy ez egy nagyon fontos közlemény, amiren kívül összetett, de a tapasztalt képviselők szám, tapasztalt képviselők szakértelmére nagy igényt tart. Először is Kinicsi kollega következik. Grazie, grazie Presidente. Io voglio ringraziare... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm az Európai Bizottság prezentációját, és az Európai Bizottság közleményével kapcsolatban a Koracabilt asszonynal egy munkacsoportnak vagyok a társelnöke, ezt is említette. Szeretném tehát megemlíteni, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy az Intergroup munkáját úgy tűnik, hogy figyelembe vették. Na most, ami a közleményt illeti, a migráns kiskorúakkal kapcsolatban, akik bizony ö, traj, traumatikus ö, körülmények között kerülnek ide, és kell, hogy éljenek sokszor. Először is a gyámság és a gyámok hálózata, azt hiszem, hogy ez valóban sokat tett annak érdekében, hogy ezek a gyámok, akik megfelelően képzettek kell, hogy legyenek, vagy gondviselők, odafigyeljenek a kiskorúakra. A hotspotokon kell, hogy mindig rendelkezésre álljanak ilyen gondviselők, gyámok, akik kellően felkészültek. Először is a kiskorúakat fel kell tudni ismerni, be kell tudni azonosítani, ehhez is megfelelő képzésre van szükség. Mielőtt máshova mehetnének az Európai Unión belül a Libes szakbizottságban, illetve az Intergrupban is beszéltem arról, hogy nem mindegy, hogy a kiskorú migránsokat kiskorúként kezeljük elsősorban, vagy migránsként. Nem mindegy, számunkra fontos, hogy alternatív megoldások legyenek a fogvatartás mellett. Ezért üdvözlöm azt a tényt, hogy például szóba került az, hogy az örök befogadás, vagy a nevelő szülőkhöz, bocsánat, kerülés is szóba jöjjön, tehát hogy egy nevelő családhoz kerüljenek ezek a migráns kiskorúak, ez az integrációjukat is nagyban segítheti, illetve mivel ez egy nagyon jó ötlet, mindenképpen a gyermekek védelme kell, hogy előttünk lebegjen, tehát a gyámok, gondviselők, illetve a nevelő családok, ez jelentheti a megoldást. ha már nem adatik meg nekik, hogy a hazájukban nőjenek fel. Az érkezés után különböző stádiumokról beszélhetünk. Fontos, hogy az egész folyamat során mindenki, aki velük foglalkozik, értsék, hogy mi a gyermekek, kisforúak igényei, és valóban szakmaiak felkészültek legyenek erre. Amit Claude, te említettél, ez is való igaz, valóban Fontos, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezzünk. Olaszország minden tőle telhetőt megtesz már így is bevándorlás ügyben, de hát ami a kiskorúakat, főként a kísérő nélküli kiskorúakat illeti, minden tagállamnak kell valamilyen felelősséget válaszolni. Az Európai Bizottság közleménye most már jó lenne, hogyha konkrétumokra váltható lenne, ehhez viszont megfelelő pénzekre van szükség. Minden tagállamnak részt kell ebben vennie, mindenkinek komolyan kell ezt gondolnia. Mégiscsak gyerekekről van szó, illetve kiskorúakról. Védtelen gyermekekről, Nem hiszem, hogy a szolidaritás deficit kifogás lehet arra, hogy ne tegyünk semmit. Még egyszer mondom, minden tőntetőt meg kell tenni ennek érdekében, ezeket a kiszolgáltatott kiskorokat, gyerekeket megvédjük. Most kezdődik csak igazán a dolgunk, fontos, hogy minden tagállam elvégezze a dolgát. Köszönöm szépen Katarinának, Anna Gomes thank the Commission for this work, and I really want to encourage the Commission to... Köszönöm az Európai Bizottságnak ezt az eddig elmondottakat, Kérem, hogy még ennél is többet tegyenek. Hogy egyértelmű, kemény politikai üzenetet küldjünk a tagállamoknak, hogy az, amit eddig tettek, ez így nem mehet tovább. Mert a legkiszolgáltatottabbak védelméről beszélünk, és soha nem fogom el felejteni, amikor a malmői rendőrség e, beszámolt nekünk arról, hogy elvették tőlük a lehetőséget, a forrásokat e, ahhoz, hogy a migráns gyerekeket megtalálják és gondjukat veseljék. Ez egy védelmi kérdés is, hiszen nyilván hogyha eltűnnek ezek a kiskorúak, akkor majd a bűnüldözők, a bűnöző hálózatok karmába kerülnek. Ez tehát egy biztonsági kérdés is, ez pedig az Európai Bizottság feladata is. És nem látom, hogy nagyon keményen fellépne az Európai Bizottság a tagállamokkal szemben ez ügyben. Ez egész egyszerűen botrányos, hogy a család újra mennyire nem segítik. Ezek a kiskorúak, ezek a menekült gyerekek elképesztő körülmények eh, között eh, indultak, migránsként indultak, de most már mindenképp menekültnek számítanak, épereket szenvedtek. Az igazán fontos kérdés az, hogy most mit tegyünk. Láttam Görögországban például gyerekeket menekült táborokban, elképesztő dolgokat kellett megélniük az azidi gyerekeknek. Mindenféle pszichológiai, lélektani támogatás nélkül. Milyen felnőttek válnak ezekből a gyerekekből vajon, hogyha nem segítünk nekik? If nothing is done, it... Nem teszünk semmit, és minél hamarabb, és nem csak lányok, fiatal lányok, akiket megerőszakoltak, hanem az elképesztő helyzeteket megért fiatal fiúkról is sem, sem szabad elfeledkeznünk. A közelmúltban mondták ezt nekem, hogy egyre több gyerek érkezik Bangladesből, Marokkóból, Nigériából, egyre többen és egyre fiatalabbak érkeznek. Ezt például figyelembe vesszük. Az afgán származású fiatal fiúk, akiket migránsként kezelnek, nem gyerekként, nem kiskorúként? Elképesztő kizsákmányolást kell végig szenvedniük, mert senki sem akar segíteni nekik. Tudják, hogy a regisztrációt el kell kerülniük, és ezért még kiszolgáltatottabbak, hogy mi történt pontosan velük. Köszönjük szépen, Anna! Lenne egy javaslatom. From the two DGs. Um, I'll azt javaslom, hogy a következő alkalommal talán mélyrehatóbban tudunk eszmét cserélni erről a témáról, több képviselőről, több képviselővel, hiszen egy nagyon fontos közleményről van szó, amely nagyon sok más területet is érint. Szerintem ez nagy érdeklődésre tenne számot. Különösen azért is, mert a média figyelmének a középpontjában is áll. kapcsolódik ez a közös menekültügyi rendszerhez, a fogvatartási kérdésekhez, aztán szociális kérdésekhez, integrációs kérdésekhez, és így tovább. Ezek mind bonyolult kérdések. Láttuk, hogy, hogy hogyan is közelítünk ezekhez különböző delegáció során. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy mélyrehatóban eszmét cseréljünk erről a, erről a kérdésről. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a képviselők, akik konkrétan ezzel az anyaggal foglalkoznak, e, időt kapjanak, ők e, figyelemmel fogják követni ezt az anyagot, és e, és egy délelőtti ülés napirendjére fogjuk majd tűzni. Most semmi értelme sincs erről vitát folytatni, hiszen csak Anna és jó magam vagyunk itt, tehát biztosan ki tudnánk tölteni az időt, de ennek nem sok értelmét látom, tehát azt javaslom, hogy így járjunk el. Egy délelőtre tűzzük majd ezt a kérdést. Köszönjük szépen a munkáikat, köszönjük, hogy eljöttek, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen, köszönöm Anna, köszönöm mindenkinek, aki részt vett az ülésen, és mindenkinek szép hétvégét kívánok. That's the end of the meeting, sorry. The meeting is... Uh... Ezzel az ülést is lezárom, a következő ülésenkre június 15-én Strasbourgban kerül sor.